La Presidente. Az elnök. Allora, i lavori della... Nos, megkezdenénk Barbara Weiler jelentésével. Még a kereskedelmi ügyletek késedelmi fizetéseiről lesz szó, illetve az azzal kapcsolatos e, javaslatról. Weiler képviselőnek adjuk meg a szót, ő vezeti be ezt a munkát. Vielen Dank, Frau Präsident. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony, igen tisztelt kolléganők és kollégák, biztos úr, igen tisztelt elnökség. Mindenek előtt köszönetet mondanék a jogi bizottság, az ITRE bizottság munkatársainak és árnyék előadóinak, hiszen kiváló munkát végeztek. A bizottsággal és a belga elnökséggel folytatott konstruktív munka nélkül nyilván nem érhettük volna el ezt az eredményt. Előadóként nagyon elégedett vagyok az eredménnyel, hiszen jelentősen javítottuk a régi irányelvet, másrészt pedig eh, új fizetési morálnak raktuk le az alapjait. A célunkat elértük, illetve a váltókat jó irányba állítottuk, és a kis és közép vállalatok likviditását ezáltal javíthatjuk, és lehetővé tesszük az új munkahelyekbe, új termékekbe, új eljárásokba történő befektetéseket. Miért volt szükséges javítani az irányelven? Azért, mert a 2000-es törvény nem volt kötelező és nem volt hatékony. Az elmúlt években a fizetési morál pedig minden tagállamban csökkent, és pedig a pénzügyi és gazdasági válság előtt. A kisvállalatok is kívánták a reformot, amelyek a Small Business Act alapján kijelentették, hogy sokkal hatékonyabban kell foglalkozni velük. Az eredményekről a következőket mondanám el. Új úton haladunk, szigorú szabályaink vannak, 30 napos határidő van, néhány kivétellel, ezeket pedig meg kell indokolni. A késedelmi kamatot megemeltük, ez 8 százalék, ezen kívül 40 eurós általány büntetést szabtunk ki, és azt is elértük, hogy a kisvállalatok a jogaikat jobban érvényesíthetik, mint korábban. Azonban pozitív ösztönzőket és új eszközöket is jelent a jogszabály. Például, hogy megnevezik a jó fizetési morálra rendelkező megbízókat, ezen kívül alternatív közvetítő mechanizmusok lehetősége is benne foglaltatik. Ez a jobb szabályzáshoz vezet, erre pedig nagyon büszkék vagyunk, hiszen mindenki nagyon lelkes volt. Természetesen voltak konfliktusok is, ezekről szólnék most néhány szót. Először is a parlamentben nagy különbségek voltak Látjuk ezt is például a száz módosítón. És ezzel azért volt munkánk. A bizottság sem volt mindig elégedett a kezdeményezéseinkkel. Itt a, az üzlettől üzletig, a business to business megoldása sem volt mindig elégedett. Azonban megoldottuk. A tanács volt a problematikus. Sajnálatos, hogy a tanács azt a célját, hogy segítsen a kis vállalatoknak nem mindig érte el. Ez pedig azért sajnálatos, mert Németország és Ausztria olyan országok is felelősséget viselnek, ahol viszonylag jó szerkezet van. És az országok pedig nem mindig fogadták el egymás véleményét. Az elkövetkezendő lépésekről a holnapi szavazás után azt várjuk, hogy a tanács pozitívan szavaz, ezután pedig a tagállamok is átültethetik nemzeti jogrendszerükbe a anyagot. Reméljük, hogy nem tart két évig ez. Reméljük, hogy a tagállamok már januárban elkezdik a nemzeti jogba történő átültetést. Köszönöm. Grazie. Én köszönöm, most pedig Tajani biztos úrnak adná meg a szót a bizottság nevében. Köszönöm szépen, elnök asszony. Úgy vélem, hogy ez a vita egy olyan időszakot zár le, ami, amely időszak nagyon fontos munkaidőszak volt. A bizottság, a parlament és a tanács együtt kívánta konkrét választ adni a kis és középvállalkozások számára Small Business Act egy részét érintve. Remélem, hogy holnap ez elfogadásra is kerül ez az irányelv, amelyen keresztül ez történik. És ez lehetővé teszi a középvállalkozásoknak, hogy egy kicsit fellélegezzenek. Nagyon hosszú ideig tartott a nem kifizetett összegek halmozódása, 300 milliárd eurót érte el mostanra ez. És itt ebben az esetben a hitelek elvesztése rettenetes helyzetbe hozza a kis és közép vállalkozásokat, melyek gyakran így be is fejezhetik tevékenységüket, bezárhatnak, hiszen nem képesek fönnmaradni, ha megrendelőik, vagy nagyvállalatok, amelyeknek dolgoznak, de főleg itt kiemelném főszereplőként a közintézményeket, ha ezek nem fizetnek időben számokra. Remélem, hogy pozitív választ tudunk adni, a növekedést elősegíteni, azt is jelenti ugyanis, hogy amikor teljes mértékben hatályba lép ez az elfogadandó normatíva, addigra 180 milliárd euró kerül forgalomba többletként, és ez azt is jelenti, hogy ezzel elősegítettünk olyan kezdeményezéseket, amelyek innovatív kezdeményezések is a kis középvállalkozások számára. A hitelhez való hozzáférés, ezt önök is nagyon jól tudják, a növekedés, a versenyképesség kulcskérdése. Úgy vélem tehát, hogy ma kijelenthető az, hogy a bizottság által tett eme irányelvjavaslat mellett kiállni egy felelősségteljes és nagyon fontos döntés. Több millió európai vállalatnak tudunk így konkrét választ adni, és több millió dolgozónak a reményét erősítjük meg, hiszen ezeknek a foglalkoztatása azért a gazdaságunk egyik főszereplő kategóriától, kis középvállalatoktól függ. Megköszönném a belga elnökségnek is a hozzájárulását a közvetítésben, és minden egyes parlamenti képviselőnek, Weiler képviselővel kezdve, a jelentéstevővel, Baldassari képviselővel, De Angelis képviselővel folytatva, mindazoknak, akik akár árnyékelőadóként, akár másképp járultak hozzá a pozitív megoldáshoz. Köszönöm szépen, úgy vélem, hogy ezzel a harmonizálással főleg a közintézményeket illetően, ha ezek is majd 30 napon belül kell, hogy fizessék tartozásaikat, ezzel nagyon fontos eredményt érünk el. Ezeknek a szabályoknak ezen kívül olyan hatása is lesz, hogy erőteljesen ö, motiválják majd a ö, hatóságokat, hogy ne fizessenek késedelmesen. Sokszor fordul elő, hogy betervezik a költségvetésbe a büntetőkamatokat. Alá kell húzni azt is, hogy a legrövidebb fizetési, vagy a rövidebb fizetési határidők megtakarítást is jelentenek a közigazgatás számára. Egy másik fontos eleme ennek a megalapodásnak az az, hogy 60 napon belül fizethetnek a hitelezővel szemben a kis és középvállalkozások, és az is fontos, hogy a legkedvezőbb megoldásokat is választhatják. Ennek megfelelően a normatív szöveg nem ö, teszi lehetetlenni az, hogy akár rövidebb, akár szigorúbb szankciók, rövidebb határidőket és szigorúbb szankciókat alkalmazzanak, ha úgy kívánják az egyes ö, felek. Hölgyeim és uraim, az irányelv döntő impulzust kíván adni az európai vállalkozások eh, sikeres tevékenységéhez, főleg a kis és középvállalkozásokra gondolok itt, amelyel talán sikerül a gazdasági válságot könnyebben leküzdeni, és a bizottság ennek megfelelően kíván egyéb területeken is tevékenykedni. Nemrég fejeztük be a kommunikét az innovációval kapcsolatban, jövő héten az új iparpolitikára vonatkozó kommunikénk jelenik meg, és hát ezt tudjuk, hogy ha hitelhez hozzáférés nincs, akkor ezek a dolgok hiába valók. Holnap a tanács elnökségével, valamint az Európai Bizottsággal a parlament együttesen adhat konkrét választ ezen várakozásokra. Köszönöm szépen! Én köszönöm, mondja az elnök asszony biztos úrnak, most pedig De Angelis képviselő úrnak adná meg a szót egy percre, az ITRE eh, bizottság nevében. Köszönöm szépen, elnök asszony. Kiváló eh, munkát eh, végeztek Weiler kollega és munkatársai, hiszen ezzel, ami most történt, egy olyan mechanizmust hoztak létre, amelyek talán véget vetnek annak, hogy térdre kényszerüljön számos kis és középvállalkozás. Az az elképzelés a parlamentnek stratégiája, hogy védje erőteljesebben a kis középvállalkozásokat, amelyek a leginkább kitettebbek és vulnerábilisabbak. Nos, hozzáférésüket a hitelhez javítsa, könnyítse, Mindez fontos kérdés, hiszen ezek a problémák a teljes kudarc és bukás felé lökik a kis és közepes vállalkozásokat, ezért tartom annyira fontosnak ezt az intézkedést ugye maximált 60 napban a legkésőbbi fizetést határozzák meg, 8%-kal növelik a büntetőkamatot, és kizárják a ö, nem korrekt megoldási lehetőségeket a, ö, az adós számára. Nos, az egész foglalkoztatási és termelési szerkezetet fogja befolyásolni ennek sikere, ennek a kezdeményezésnek egy olyan irányelven keresztül, amely ezzel is jelzi, bizonyítja, hogy Európa van, hasznos Köszönöm szépen, mondja az elnök asszony Baldassare képviselő egy percre a jogi bizottság részéről. Köszönöm, elnök asszony, tisztelt Tajani biztos úr, tisztelt Weiler jelentéstevő asszony, kedves kollégák. Nagyon elégedett vagyok, és büszke is vagyok arra, hogy a jogi bizottságon keresztül hozzájárulhattam egy olyan intézkedés, olyan rendelkezés megteremtéséhez, ami alapvetően fontos, és alapvetően támogatja a, az európai társaságokat, főleg a kis és középvállalkozásokat. A biztos fizetési határidők, a megfelelő szankciók, amelyek talán garantálni tudják ezeket a paramétereket, legyenek magán vagy közintézmények az érintettek. Ha mindenki időben fizetné a maga kötelezettségét, 300 milliárdos likviditással lehetne növelni az európai gazdaságot, illetve annak piacát. Nem lesz soha fair a versenyhelyzet ezen a piacon akkor, hogyha nem mindenkire érvényes paramétereket és szabályokat fogunk meghatározni. És ez lenne ennek is a célja. Kötelezni a közigazgatási hatóságokat is, hogy hatékonyabbak legyenek, és ezzel is járuljanak hozzá, hogy homogén fejlődés alakuljon ki a belső piacon, és valóban szabad legyen a verseny a kis és középvállalkozások javára is. A parlamentnek sikerült, és annak jogi bizottságának is hozzájárulni döntően ehhez a közös ügyhöz, és ez a közös érdekét képezi az, az európai polgároknak és magának az európai gazdaságnak. Köszönöm. Én köszönöm, mondja az elnök asszony, hogy most pedig megkezdjük a tényleges vitát, a frakciók nevében fognak felszólalni a képviselők. Kérném mindjárt, hogy tartsák be a, az időket, rendelkezésre álló időket, mert elég intenzív a naptárunk, és éjfélig be kell fejezni. Megkezdjük a néppárttal, két perc erejéig, Hanslik képviselő. Szanowny panie komisarzu, szanowni Igen, tisztelt biztos úr, hölgyeim és uraim. Örülök, hogy végre elérkezett a vita ideje, és lezárhatjuk, hiszen hónapok óta dolgozunk ezen. Minden érintett tudja, hogy nagyon sokat dolgoztunk, nagyon nehéz volt megegyezni, még akkor is, hogyha minden párt, minden frakció tudta, hogy mennyire lényeges ez a kérdés. Remélem, hogy a holnapi szavazás jó hír lesz a vállalatok számára, főleg a kis és középvállalatok számára, hiszen meg lesz az a lehetőségük, hogy a követeléseiket gyorsabban érvényesíthessék. A késedelmes fizetés körülményei nem minden tagállamban azonosak. Nem felejthetjük el azt sem, hogy a vállalatok azonban közös európai piacon tevékenykednek, és mégis más és más feltételek között a különböző tagállamokban. Egy vállalatnak rendelkeznie kell olyan garanciával, hogy a követeléseit időben teljesítik. Legyen ez Németország, Lengyelország vagy akár Málta. Hölgyeim és uraim! Ma egy újságíró megkérdezett, hogy igazából mitől lesz harapós ez az irányelv. Tehát mivel tud változtatni valamit a piacon? Véleményem szerint a jogszabály fogai abban lelhetők fel, hogy nem lehet a 60 napos határidőt közhatóságok esetében meghaladni. Nagyon fontos az, hogy a vállalatoknak is tudniuk kell, hogy joguk van ahhoz, hogy kármentesítsék őket, amennyiben behajtatják a tartozásokat. Ezen kívül, amennyiben különféle kártalanításokat, kárpótlásokat kizárnak, akkor az nem tisztességes üzleti magatartás. Csak is, hogyha megfelelő szankciók vannak, akkor élhetünk a jogszabály erejével. És a késedelmes fizetés maradjon kivétel, és ne legyen szabály. Szerintem ez a anyag nagyon fontos, és most köszönöm az együttműködést és figyelmüket. Grazie per... Köszönöm. A szocialisták és demokraták progresszív csoportja Vernyó képviselő 1 perc 30. Madame la Présidente. Elnök asszony, tisztelt kollégák! Én is gratulálni szeretnék mindenek előtt Weiler képviselőnek, jelentéstevőnek a végzett munkához, és azért is, hogy egy ilyen jelentős kompromisszumot sikerült a tanácssal is összehozni. Ugye ez meg kell említeni, hogy a bizottság alapanyaga azért eléggé hiányos volt. Először is Örülök én is annak, hogyha azonos bánásmód érvényesül a privát és az állami szférára vonatkozóan, és hogyha a szankciók súlyosabbak a közszférára. Az a javaslat, amiről itt szó van, egyébként nem alakított van ki a versenyhelyzet szempontjából, úgyhogy ezt szerencsére sikerült megváltoztatni, 60 napra bővítettük az egészségügyi szolgáltatások esetére, és ez jogos, mert ezek nagyon összetett, komplex szolgáltatások, és terhesebb is a fizetési rendszer nélkülözhetetlen a különböző visszaéléseknek, visszaélő klauzoláknak a kiküszöbölése. Nagyon gyakran vannak ilyenek, például egy nagy csoport, a vállalatcsoport és egy kis vállalkozás között, akik általában ez utóbbiak az áldozatai az ilyen késedelmeknek ilyen esetekben egy alapot hoznának létre az elképzelések szerint. Korábban ez nem volt így azért is, mert a kisvállalkozások féltek attól, hogy elveszítik az üzletüket a nagyobbakkal szemben, hogyha ha érvényesíteni kívánják a jogaikat. Úgy vélem, hogy ez a belső piacot is igazságosabbá fogja és arányosabbá tenni. Köszönöm szépen. Én köszönöm, hogy az elnök asszony Alde részéről Kreutzmann képviselő 1.30. Frau Präsidentin! Elnök asszony! Tajani biztos úr, igen tisztelt hölgyeim és uraim, az Európai Parlament holnap elfogadja az irányelvet, amely történelmet fog írni. Három mondatban tudjuk összefoglalni ezt az irányelvet. Egyrészt 30 napon belül ö, fizetni kell, hogyha nem állnak fenn speciális ö, feltételek. Másodszorban a cégek 60 napon belül szerződéses szabadsággal rendelkeznek, ám 60 napon túli határidő csak akkor engedélyezett, hogyha ezt nyomatékosítják a szerződésben, harmadsorban pedig legalább 40 euró behajtási költséget és 8%-os kamatot lehet majd kiszámlázni. Nos, ez az irányelv segíti a kis és középvállalatok életét, eh, likviditási helyzetüket. A piaci dominanciával rendelkező adósok nem tudnak majd dominanciájukkal visszaélni. Az egyes tagállamok eh, ezen felül pedig eh, megőrizhetik a rövidebb fizetés határidőkre vonatkozó szabályokat, és abból is indulunk ki, hogy megőrzik ezeket, hiszen nem tudjuk elképzelni, hogy a késede, kereskedelmi ügyletekhez kapcsolódó késedelmes fizetésekről szóló irányelv rontaná a helyzetet. Ezen felül pedig abból lehet kiindulni, hogy a követeléseket legalább 60 napon belül kielégítik, és ez pedig a közös európai piac épülését szolgálja. Üldvözölhetjük ezt az irányelvet, hiszen az európai belső piacot és a KKV-kat is támogatja. Köszönöm. Grazie per i Köszönöm Európai konzervatívok és reformisták, Harbour képviselő két perc erejéig. Madam President, <clears throat> on behalf of my political group and also... Elnök asszony, a frakcióm nevében és az ITRE elnökeként meg szeretném köszönni Weiler asszonynak, különösképpen, mint a jelentéstevőnek, de a szakbizottságban dolgozó sok kollégának is ezt a munkát, amelyet végeztek, igazi csapatmunkát végeztünk, és a tanácsot és a bizottságot is be kell vonni a köszönöttek körébe. Hiszen sokat beszélünk az osz, okosabb, a jobb szabályozásról, a smart regulationről, de ez egy nagyon jó példája annak. A sok kis és középvállalat éli meg azt a problémát, amelyet itt megszólít ez az irányelv. Ragaszkodnunk kell ahhoz, hogy a tagállamok minél hamarabb beültessék ezt az irányelvet. Másodszorban a bizottság joggal és helyesen elemzi az előző irányelv sikerét, illetve hiányosságait. Itt szeretném megemlíteni, hölgyeim és uraim, hogy ez volt az első irányelv, ahol a szakbizottság koordinátorai megegyeztek abban, hogy, meg, hogy a bizottságot felkérjük az impact assessment, a hatástanulmány elkészítésére, és ennek a bizottság eleget is tett ahhoz ragaszkodunk, tehát, hogy a közintézményeknek ragaszkodniuk kell, be kell tartaniuk azokat a szabályokat, amelyeket a magánágazatra írunk elő, és nem élhetnek vissza a piaci hatalmukkal. Ez a hatalmas áttörés. Különösen meg szeretném köszönni azoknak, akik itt vannak, hiszen valóban, kedves képviselőtársaim, az egyes tagállamokból jövő öm, hangoknak mondtak, ezek a tagállamok ki akarták vonni magukat a 60 napos szabály hatája alól. Hogyha pedig ezt megtennénk, akkor voltak éppen a saját jogszabályunk értelmét aknáznánk alá. Hogyha mentesítenénk a közintézményeket. Végezetül néhány észrevételt szeretnék tenni. Egyrészt megfelelően és konzisztensen kell minden tagállamban beültetni és végrehajtani ezt a szabályt, másodszorban pedig a fizetési kultúrának meg kell változnia. Nem elfogadható a nagy cégek számára, hogy kizsákmányoljak a kis cégeket eh, azáltal, hogy későn fizetnek nekik, és biztos vagyok benne, hogy ez az irányba ezt fogja elérni. Köszönöm Szabadság és Demokrácia Európája nevében Rossi képviselő 1 perc 30-ra. Tisztelt kollégák! Én is szeretném megköszönni mindenkit Tajáni biztos úrnak, amit mondott, amely szavakkal egyébként teljes mértékben egyetértek. A rossz fizetők nagyon gyakran a közigazgatásban találhatók, egyébként hozzá is járulnak amúgy egészséges vállalatok tönkremenetéléhez. És ez egy nagyon drámai láncreakciót is kiváltat, aminek a szociális következményei is súlyosak lesznek, melynek a végeredménye aztán a problémát kiváltó közigazgatási hatóságra is lecsap a költségek növekedésével, ha mással nem. Ezért nem olyan meglepő az, hogy egy kisvállalkozás, főleg ilyen gazdasági helyzetben, ilyen válsághelyzetben azért megy tönkre, mert likviditási problémái olyan súlyosak. Ha szigorúan szankcionáljuk a fizetési késedelmeket, akkor ezen változtathatunk, és azt is szerencsésnek tartom, hogy azért rugalmasan lehetővé teszi, hogy meghatározzanak megfelelő, számukra megfelelő a bizonyos paramétereken belül megfelelő időket. A az állami részvételű privát cégekkel versenyző vállalatok esetében is ez egészséges arányokat fog teremteni,

Köszönöm, megkezdjük a további vitát. Kezdve Sáb képviselővel, két perc erejéig néppárt. Elnök asszony, biztos úr, kedves képviselőtársaim, az Európai Parlamentben bevett dolog, hogy általában megköszönjük a kollégák munkáját, de valóban ezen irányel vitája során úgy gondolom, hogy abszolút helyes köszönettel kezdeni mondandómat. Először is Tajani biztosnak köszönöm munkáját, aki nagyon nyíltan figyelt az Európai Parlament felvetéseire, jogos észrevételeire. Azt hiszem, hogy a TAN, a bizottság és a parlament közötti együttműködésben ez egy egészen pozitív újdonság, ez a smart regulation, ez az okos jogszabály, és erről több, több, nagyobb szükségünk van, még több ilyenre van szükségünk. Végezetül pedig úgy gondolom, hogy az Európai Parlament is hozzájárult ahhoz, hogy ilyen eredményre jutott ez a vita, a belső piac és a jogi szakbizottság szorosan együttműködött, szorosan együttműködtünk a frakció határokon túlmutatón. és azt kell, hogy mondjam, hogy Weiler asszonyt köszönettel tartozom, mert eleinte bár más elképzelése volt, de végezetül pedig eh, a tisztelt ház jelentéstevőjeként eh, lépett föl, aki a bizottsági szavazás többségi viszonyait nagyon érzékenyen vette figyelembe a tervezetben. Egy valamire szeretnék ugyanakkor utalni. Egy területről még keveset beszéltünk a 40 eurós eh, késedelmi díjról. Nos, úgy hiszem, hogyha ezt az intézkedést valóságá teszik a tagállamok, és a fogyasztók ezt megtapasztalják, akkor bizony nagyon sok magyarázatra lesz szükség, hiszen egy egyszerű szállítmánynál 40 euró komoly ösztönző tényező lehet, és úgy gondolom, hogy a bizottságnak a közvélekedést is fel kell világosítania arról, hogy miért szolgálja ez a jogszabály a kis és középvállalatok ügyét Európában? Köszönöm szépen. Grazie. Köszönöm. Kelly képviselő 1 perc 30 erég. Thank you, uh, Madam President. Köszönöm szépen, elnök asszony, és meg szeretném köszönni a biztos uh, kitűnő munkáját. Valóban nagyszerű jogszabályjal állunk szemben, és külön köszönöttel tartozom Barbarának, uh, azért a munka módszerét, amelyet végzett, valóban a jó jogszabályok meghozatala érdekében kitűnő munkát végzett. Így a cash flow, a készpénzáramlás felgyorsabb lesz, és a kis és középvállalatok ügyét szolgáljuk ezzel. A, ők pedig ugye a legnagyobb foglalkoztatók. Ez az irányelv világos elveket tartalmaz, amelyeket a tagállamok alkalmazni fognak, és amelyeknek a lényege, hogy a késedelmes fizetést nem fogják elfogadni. Így tehát kevésbé függenek majd hiteltől a kisvállalkozások, és nagyobb, um, jobban tudnak majd foglalkoztatni. A sok késedelmes fizetés bizony az én országomban, Írországban sok uh, esetben csődbe, sodorta az építési vállalkozásokat, és ilyen módon hatalmas mennyiségű embert kellett elbocsátani. Kitűnő példával járunk tehát elől, de ne felejtjük meg a gazdálkodókról, a mezőgazdaságban élőkről sem, akik a szupermarketeknek vannak kiszolgáltatva. Reméljük, hogy ez, ezek a szabályok erősebb tárgyalási pozíciót biztosítanak számukra, és az élelmiszerláncban az ő hangjuk jobban hallható lesz majd. Köszönöm. Köszönöm. Kozsusnyik képviselő, 1 perc 30 erejéig. Pani předsedající, eh, pane komisaře. Igen, tisztelt eh, elnök asszony, Tajani biztos úr bevezetésképpen eh, Weiler asszonynak, az előadónak köszönöm meg a kiváló munkát. Az elején nagyon nehéz volt az a dolog, azonban úgy gondolom, hogy most minnyáján elégedettek lehetünk. A bizottság eredeti javaslata egy picit távol állt a valóságtól számomra, azonban ez a jelenlegi most már sokkal közelebb áll a realitáshoz. Sokkal pontosabb, érthetőbb lett az anyag, és ez pedig jelentős lépés volt előre. Szeretném még kihangsúlyozni azt is, hogy a bizottság eredeti javaslatával szemben sikerült azt is elérnünk, hogy a szerződés szabadsága ne szenvedjen csorbát. Az európai szervek itt ugyanolyan helyzetbe kerülnek, mint bármely egyéb megbízó. Tehát az európai szerveknek is ugyanúgy kell fizetniük, mint a többi megbízónak. Itt azt követelik, eh, hogyha egy nappal tovább eh, is elhalasztják a fizetést, akkor egy 5%-os plusz büntetést, büntető kamatot eh, rójanak ki a megbízóra. Tehát ezt én egy kicsit túlzatnak tartom. Szeretném most megköszönni még egyszer az előadónak a kiváló munkát. Grazie. Köszönöm. Két percre Koráca Bild képviselő kapja meg a szót. Én is szeretnék csatlakozni a gratulációkhoz, hiszen ez az este több, mint egy formalitás. Tajáni biztos úr szeretné megköszönni személyes fáradozásait, a tanácsnak a rugalmasságot. Nagyon fontos az, hogy első olvasatban eh, ezt így elértük. Malgorzata néppárti barátom és kollégám szavait ismételném. Tudom, hogy a késedelmes fizetés a kisvállalatoknak óriási problémát jelent. Az mindenképpen megalapítható, hogy árt az üzletnek és elbizonytalanítja az üzletet. A 60 napos határidő, ahogy Tajáne biztos mondta, a közhatóságok esetében ahhoz is vezethet, hogy csökkenhet a bürokrácia. A kisvállalatoknak most világos jogi keret áll rendelkezésünkre, és ezen jogi keret alapján a vállalatoktól követelhetik a késedelmes fizetés behajtását. A szerződéskötés szabadsága nagyon fontos, és ez megőrzésre került azt is elérhetjük, hogy a közhatóság vagy a nagy vállalatok igazából nem ejthetnek túszokat a kisvállalatokban. És kötelesek élni lehetőségükkel és kötelességükkel, hogy fizessenek. És így a kisvállalatok profitálnak mindenképpen. Ahogy Malcolm Harbour is mondta, a megfelelő időben történő fizetés kultúráját szeretnénk létrehozni, amelyből az összes érintett profitál. Remélem, hogy a parlament konkrét intézkedéseket is foganatosíthat, és hogy így a kisvállalatok több munkahelyet hozhatnak létre. Elnök asszony, most a tanácson és a tagállamokon a sor, hogy vállalják felelősségüket, és garantálják azt, hogy a szabályokat otthon is a jogrendbe megfelelően átültetik. Köszönöm. La parola. Köszönöm. Rapti képviselő 1 perc 30-ra. Köszönöm, elnök asszony. Azzal kezdeném, hogy Barbara Weilernek gratulálok, hiszen eh, kiváló munkát végzett, és kezet nyújt a kis és középvállalatoknak Európában igazából egész Európának segít. Nagyon lényeges az európai gazdaságok számára ebben a helyzetben. Örülünk, hogy segíthetünk a kisvállalatoknak. A késedelmes fizetések számos esetben a vállalatokat a cső céleri juttatják, ami munkahelyek megszűnését is jelenti. Nagyon nehéz a helyzet, és Éppen ez egy dicsérendő a nyíltság szelleme, amelyben dolgoztuk. Ennek köszönhető az, hogy egy olyan megállapodás született, amely kemény, de szükséges és tisztességes. Személyesen görögként természetesen érdekelt vagyok ebben a dologban. Különlegesen érdekelt vagyok. Hiszen Görögország olyan fizetési határidőkbe egyezett bele, amelyek igen szigorúnak nevezhetők. Azonban biztosak lehetünk benne, hogy így helyes útra került az országunk. A 30 napos limit azt jelenti, hogy az adminisztrációnak is meg kell változnia. Garantálni kell, hogy a fizetések megérkezzenek. A 60 napos kivétel például az egészségügy területén azt mutatja, hogy szeretnék segíteni azoknak az államoknak, illetve vállalatoknak, ahol sokkal nehezebb végrehajtani a kifizetéseket. Örülök, hogy sikerült létrehoznunk most ez. Segíti a dolgozókat Görögországban és egész Európában. A kis és középvállalatoknak meg kell adni a lehetőséget, hogy több ösztönzőt kapjanak, és így megfelelő klíma alakulhat ki. Köszönöm. Wojciechowski képviselő egy percre szó. A késedelmes fizetések természetesen a mezőgazdaságot is érintik, a termelőket. Hogyha a termelőkre gondolunk, akkor nagyon hosszú fizetési határidőkkel szembesülnek. Ez az egyik oka annak, hogy számos mezőgazdasági üzem helyzete egyre rosszabb, hiszen nem kapják meg megfelelő időben a pénzüket a termelők. Az Európai Parlament Bové úr jelentésében foglalkozott a termelők helyzetével, és azt állapította meg, hogy nem lehet 30 napnál hosszabb a fizetési határidő. Arra kell ügyelnünk most, hogy ezt a határidőt tényleg alkalmazzák a gyakorlatban. A legtöbb tagállamban védeni kell a termelőket a tisztességtelen üzleti gyakorlatoktól, amelyekkel a nagy koncernek élnek. Köszönöm. Grazie. Én köszönöm. Úgy látom, hogy nincs jelen Zsuven képviselő, ezért Pirillo képviselőnek adom meg 1 perc 30-ra a szót. Elnök asszony, Tajáni biztos úr, eh, kedves Weiler kollega. A az az irányelv, amely a késedem, fizetési késedelmek ellen kíván küzdeni, eh, valóban nagyon fontos ö, eh, ö, momentumát teremtette meg parlamenti tevékenységünknek és ezzel sokat tehetünk az európai KKV-kért, hiszen ezek évek óta szenvedték meg a fizetési késedelmeket. Ez rettenetesen akadályozta fejlődésüket, egyes esetekben tönkremenésekhez vezetett, egyébként egészséges kisvállalkozások esetében a bankokat szembe kerültek fizetésképtelenni. Ezzel a megállapodással a vállalkozások mostantól biztos és pontos határidőkre számíthatnak a számláik kielégítése tekintetében, és vonatkozik ez a közigazgatási hatóságok, mint a, ra, ugyanúgy, mint a privát szférára. Ez javítani fogja az európai vállalkozások cashflow-ját, és egy fontos, amelyek egy fontos jogi eszközhöz jutottak, amivel jogaikat hatékonyabban érvényesíthetik. Én nem szeretném, ha ezek a, az előnyök a kis és középvállalkozások javára ö, rossz hatással lennének a, ö, az árakra. Remélem, hogy a tagállamok is megértik, hogy az Európai Unió egy különleges gazdasági helyzetben tette ezt, amit most tett, és szeretném, hogyha nemzeti törvényé alakítanák ezt az európai direktívát. Köszönöm szépen, mondja az elnök asszony, most pedig egy percre Flasek képviselőnek adom a szót. Köszönöm. Tisztelt elnök asszony, biztos úr, hölgyeim és uraim! Az irányelv tervezet, amelyről ma beszélünk, jobb, mint az eredeti tervezet. Azonban sajnálom, hogy a végleges kompromisszumban nem sikerült az összes érintetnek eh, megfelelő helyzetet biztosítani, tehát az állami és a magán résztvevőknek. A vállalatok közötti fizetési határidő 60 nap, és ezt eh, meg lehet hosszabbítani kivételes esetekben. A közhatalmak esetében, tehát a városok, önkormányzatok tekintetében nem haladhatnak meg 30 naptári napot. És véleményem szerint ez nem helyes, hiszen szerintem mindenkinek ugyanolyan feltételeket kellene megszabnunk. A közhatóságoknak itt kedvezőbb helyzetet teremtenek, mint a magánvállalatoknak. Így ez lehet, hogy az Európai Uniónak megfelelő, azonban nem jó például az önkormányzatoknak, nem jó a cseh és az Európa önkormányzatoknak sem. A végleges tervezet eh, tehát eh, diszkriminatív jellegű. Grazie. Köszönöm. A szó komi képviselő két perc elég. Köszönöm, elnök asszony személy szerint egyetértek annak szükségességével, hogy erősítsük meg a 2035-ös direktívet irányelvet, eh, annak érdekében, hogy eh, minél jelentősebben csökkenthessük a kereskedelmi ügyletekben a késedelmi fizetéseket. Mindenki számára nyilvánvaló, hogy milyen e- gazdaság és politikai hatása van ezen késéseknek, e, és főleg az európai piacra milyen hatással van. A gazdasági recesszió tovább rontotta ezt a helyzetet, és továbbra e, még erőteljesebben veszélyeztette a jövedelmezőségét, és egyáltalán a talpon maradását a kisebb vállalkozásoknak, amelyek, mint tudjuk, az európai piac fontos szereplői, és nagyon fontos munkáltatók is. Az Európai Bizottság politikai döntése ezúttal helyes irányba megy. Még annak idején Mario Monti jelentésében ö, írta azt, hogy szükséges lesz beavatkozni annak érdekében, hogy a kis és középvállalkozások számára megfelelőbb legyen a gazdasági légkör. A kulturális alkalmazkodást a közigazgatási intézmények, hatóságok részéről ehhez fontosnak tartom. A 8%-os kamatnál hát bizonyos aggályaim vannak az eredményeket illetően. A saját országom tapasztalataiból kiindulva is mondom ezt, és számos európai ország nehezen fogja tudni betartani ezeket a szabályokat. Remélem, hogy igazi változást hoz ez az új irány, és monitorozni kell az irányelv átültetését a nemzeti törvénykezésekben, és az is fontos, hogy a helyi és állami hatóságok is elsajátítsák ezt az új rendet. Köszönöm. Én köszönöm, mondja elnök asszony, most pedig Bastos képviselőnek két percre adnám meg a szót. Köszönöm. Igen, tisztelt elnök asszony, biztos úr, szeretném megköszönni az előadónak munkáját. Köszönetet szeretnék mondani mind azoknak, akik együtt működtek vele a jelentés megírásánál, az első olvasat előtt. Az irányelv módosításáról van szó. Az irányelv már tíz éve hatályban van. Célunk az, hogy segítségét nyújtsunk a késedelmes fizetéstől szenvedőknek. Néhány tagállamban tényleg nagyon hosszúak a határidők, főleg a közhivataloknál. A késedelmes fizetés érzékenyen érinti a belső piacot, és főleg a kisvállalatokat. A negatív hatásokat már nem tolerálhatjuk tovább, főleg gazdasági válság idején. Az irányelv módosítása pedig azzal az eredménnyel jár majd, hogy a gazdasági fellendülés is kezdetét veheti, és a Small Business Act is végre érvényesülhet. A kisvállalatok hatékony eszközt kapnak, hogy jogaikat érvényesíthessék a nem fizetőkkel szemben. A közhivatalokat is érinti a módosított irányelv. Így az állami önkormányzati érintetteknek is időben, egy hónapon belül ki kell fizetniük kötelezettségeiket. A tagállamokon most a sor, hiszen a tagállamoknak kell most átültetni az irányelvet. Köszönöm. Grazie, la parola. Én köszönöm. Eszája képviselő a szó két percre. Komissári, pienet yritykset kärsivät usein. Igen, tisztelt biztos úr. A cégek szenvednek a késedelmes fizetéstől, különösen a gazdasági krízis idején. Ez az irányelv tehát hatalmas jelentőséggel bír, majd a kis és középvállalatok számára, akik így a csődbe jutás veszélye elől menekülnek meg. Az irányelv tervezet helyesen ö, közelíti meg egységesen a hivatalokat, a közhivatalokat, és a cégeket. Mindegyikre a 30 napos fizetési határidő vonatkozik majd. Helyes, hogy a B2B, a cégek közötti kapcsolatban lehetséges a 60 napos fizetési határidő, és ezt nagyon fontosnak tartjuk. Például az Európai Unióban, Görögországban a általános fizetési határidő 165 napra nőtt. 165 napra. Gondoljanak csak bele. 128 nap a fizetési határidő Olaszországban. A cégeknek egész egyszerűen ingóságaikat kellett értékesíteni azért, hogy biztosítsák a készpénzforgalmat, a cash flow-t. Igenis, a követeléseiket érvényesíteni kell a kis és középvállalatoknak, anélkül, hogy behajtassák ezeket, vagy pedig követeléskezelőket vonjanak be. Ugyanakkor a 40 eurós büntetést a kis, de esetleg ismétlődő kisösszegű számlák esetében túlzónak tartom. Ezért úgy gondolom, hogy érdemes volna a behajtás valódi összegét megvizsgálni. Ez szolgálja, még egyszer mondom, a KKV ügyét. Köszönöm, megkezdjük a KGI-t. Nyolcan jelentkeztek. Ha mindenki betartja az egyperces időt, akkor mindenki tud beszélni. Bazescu képviselővel kezdjük. Nos, egy instabil gazdaság kontextusában nagyon negatívak a hatásai a kisvállalkozásokra és középvállalkozásokra az ilyen késedelmes fizetéseknek, úgyhogy nagyon ambiciózus cél ez, amit itt felállított a bizottság, hogy időben történjenek a fizetések. Az új vonatkozó szabályok a kereskedelmi tranzakciókra vonatkozóan úgy néz ki, hogy segíteni fogják a hitelezők pénzhez jutását, de ehhez az is kell, hogy azonos jogalapon legyenek a felek. Romániában több mint 30 ezer KKV tűnt el a legutóbbi pénzügyi blokk miatt és itt az állami kifizetések blokkolásáról van szó, szolgáltatásokra is vonatkozható ez. Reményemet szeretném kifejezni, hogy ez az irányelv valóban bátorítani fog a jobb ellenőrzésre is. Köszönöm. Én köszönöm, most pedig a szó Rojtova képviselő asszonyi, egy perc. E, köszönöm szépen. Hogyha ezt a módosított irányelvet holnap elfogadjuk, hozzájárulunk ahhoz, hogy megfelelő határidői fizetések történjenek az Európai Unióban. Különösen a kis és középvállalatokat nyugtatja majd meg, hogy például a közintézmények 30 napon belül ki kell, hogy egyenlítsék a számláikat. A 40 eurós késedelmi büntetést is helyesnek tartom. Úgy gondolom ugyanakkor, hogy a minimális számla értékek esetében a 40 eurós büntetés nagyon magas. Ezért tehát itt érdemes egyensúlyt teremteni. Örülök annak, hogy a szakbizottságom elfogadta véleményemet, hogy nem lehet a magán, a

Grazie. La... Én köszönöm. Alves képviselő, egy perc. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ma nagyon sok tagállamban igen nagy eltérések vannak, vagy tagállamok között a kifizetési módozatokat illetően, és főleg akkor, hogyha kisvállalkozások, nagyvállalkozások, állam is érintettek. Komoly nehézségeket okoz ez a finanszírozás szempontjából, és általánosságban mondhatjuk, hogy a likviditási nehézségek egyre nehezebbek, és egyre komolyabb a csőd veszélye a kisebb és gyengébb vállalkozásoknál. Úgyhogy ez a szándék, hogy disziplináljuk ezt a témakört, biztos, hogy hatással lesz, pozitív hatással, és előre lépést jelent a határidők tiszteletbe tartása felé talán az állami hatóságok részéről is, a közhatóságok részéről is, talán az állami, vagy talán a vállalatok részéről is elmondhatjuk ezt. Úgy érzem, hogy hozzáadott értéket jelent majd, és javítani fogja az egyensúly helyzetet, és bizonyos cégek domináns helyzetét csökkenti. Köszönöm szépen, Páska képviselő, egy perc. Köszönöm szépen, elnök asszony Országainkban a jogi környezet nagyon különbözik a másiktól, és ezért a fizetések is különböznek, a fizetési feltételek különböznek, de valami hasonló minden tagállamban. Mégpedig az, hogy a késedelmes fizetések a KKV-k számára nagyon beszedelmesek. Két típusú befektető van a országomban, akik késedelmesen fizetnek. Az egyik típus, a maguk a, a kormányzati vagy önkormányzati hivatalok, hatóságok, másrészt pedig a külföldi beruházók, különösen az építőiparban, az ő által, az általuk való késedelmes fizetés nagyon nehéz helyzetbe sodorja a kis és középvállalatokat, hiszen nem rendelkeznek eh, kellő tartalékkal ahhoz, hogy eh, a béreket kifizessék, ezért van szükség a megfelelő fizetési morálra. Reméljük, hogy ez az új irányelv a késedelmes fizetést múltá teszi. Grazie. Köszönöm. Collino képviselő egy percre. Elnök asszony, kedves tájáni biztos, tisztelt kollégák! Az olasz és európai kisközépvállalkozások rendkívüli módon megszenvedik a válság hatásait. Ők vannak a legnehezebb helyzetben minden olyan alkalom, amikor az adósság terhük nő, és nagyon nehéz garanciákat találniuk. Ezeknek van a legnagyobb szükségük likviditásra, cashflow-ra, hiszen kisebb tőkével rendelkeznek. Mindig ők azok, amelyeket elsősorban e- el tudja sodorni bármilyen piaci nehézség, és nem tudnak diversifikáltan válaszolni a kihívásokra. Biztos vagyok benne, hogy holnap, amikor az irányelvjavaslatról szavazunk, akkor ezt figyelembe veszük. A közigazgatási szervek az állampolgárok érdekeit kell, hogy szolgálják, gazdasági szempontokra is érvényes ez, és ezért a közigazgatási eljárásokat úgy kell megalkotni, meghatározni, hogy felelősen viseltessenek a társadalom érdekeivel szemben, és hála ennek az intézkedésnek kis és középvállalkozások védettebbek lesznek a holnaptól, azok pedig, akik eddig kényelmeskedtek, talán elgondolkodnak, hogy lehet ezt. Köszönöm szépen, elnök asszony, és megköszönném még a jelentéstevőnek, valamint Tajáni biztos úrnak az elkötelezett hozzájárulást. Köszönöm! Flasikova Benova képviselője szó každý kto niekedy podnikal alebo mal niečo. köszönöm szépen biztos úr elnök asszony mindenki akinek vállalkozása van pontosan tudja hogy milyen nagy gondot jelent a késedelmes fizetés. Üdvözlöm a jelentéstevő munkáját, köszönöm a munkát, és eh, Egyetértek sok módosító indítványal. Ugyanakkor azt gondolom, hogy több intézkedéssel pozitív motivációt lehetett volna kialakítani cégek számára elkerülendő késedelmes fizetéseket. Például az Európai Unió tagállamaiban a jó fizetők úgynevezett fehér listájának publikációjával jelentős pozitív ösztönzőt tudnánk adni, Fontos tehát, hogy az időben vagy a korán való fizetés informális kultúráját támogassuk. Grazie, l'ultimo. Köszönöm. Utolsó felszólalás a ksdi Jár. Képviselő. Frau Präsidentin, mit der Neuregelung zum Zahlungsverzug im Elnök asszony, ezzel az új szabályozással valóban minden az Európai Unióban lévő cég életét megkönnyítjük. Különösen kis vállalkozások eh, számára nagyon nehéz, hogy hónapokat kell várni számlai kiegyenlítése érdekében. Éppen ezért nagyon örülünk, hogy eh, itt eh, a büntetést is előírja ez, a rend, ez az irányelv tervezet, és ezzel hozzájárulnak ahhoz, hogy az európai fizetési forgalmat javítsuk, és ez pedig a kis és középvállalatok ügyét fogja szolgálni. Most az a feladat, hogy a ágazat fekete bárányai ellen fellépjünk, azok a fekete bárányok, akik az áru vagy szolgáltatás megrendelésének időpontjában pontosan tudják, hogy soha nem fognak fizetni, de legalábbis nem időben. Köszönöm, ezzel befejezzük a catch eljárást, és újra megadom a szót Tajáni biztos úrnak. Tessék! Köszönöm, elnök asszony. Azt hiszem, hogy a maga ez a vita is azt bizonyította, különböző árnyalatokkal ugyan, hogy azért közös akarata az egész Európai Parlamentnek az, hogy támogassa ezt az új irányelvet, eh, amely konkrét válaszokat kíván adni a kis és középvállalkozások számára, de ugyanígy milli, több millió polgár számára is, akik a maguk részéről is védve kívánják érezni magukat, a maguk foglalatosságaikban, mondjuk a közösségi intézményekkel szemben. Úgyis, mint parlamenti képviselő, ami sok évig voltam, hát csak örömömet fejezhetem ki, és gratulálhatok a jelentéstevőnek, hogy egy ilyen fontos törvényt sikerült összehozni. Mindenkinek, az elnökségnek, a bizottság tagjainak, a belga elnökség tisztviselőinek is szeretném megköszönni, de ahogy itt némelyik felszólaló is mondta, nem elégedhetünk meg ezzel az eredménnyel, mert el kell követnünk mindent, hogy egyrészt a tagállamok honosítsák minél előbb ezeket az elképzeléseket, a 24 hónapos maximális határidő azért az azt jelenti, hogy reméljük, hogy egyes államok előbb ültetik át, és közelről is kell a bizottságnak azokat a módozatokat ellenőrizni, hogy hogyan történik a, az átültetése a nemzeti jogalkotásokban. Még egyszer tehát megköszönöm azt a nagyszerű együttműködést, amit a bizottsággal együtt folytattak, és rendkívülinek tartom ezt az eredményt, amit ilyen rövid idő alatt elértünk. Még egyszer köszönöm tehát. Elnök asszony, köszönöm szépen, megadnám a szót jelentéstevőnek Weiler képviselő. Kedves kolléganők és kollégák, még egyszer végezetül mindjárt megállapíthatjuk, hogyha ezt a témát otthon a választókerületeinkben megemlítjük, akkor és az általában nem túl elterjedt az európai anyagokkal, akkor biztos, hogy támogatást fogunk kapni. Hiszen a késedelmes fizetéseket nem csak kritizálják odahaza, hanem igazából mindenki természetesnek tartja a pontos fizetést. Attól függetlenül, hogy melyik párthoz tartozunk, attól függetlenül, hogy mely ágazatról beszélünk. Tehát nagy az egyetértés, hogy fizetni kell. Köszönöm azoknak a kollégáknak, akik eljöttek ma este, és érdeklődést tanúsítottak, és támogatták az anyagot. Még három szempontra utalnék. A vita elején már mondtam, hogy holnap új irányba állítjuk a váltókat. Azonban pontosan meg kell vizsgálnunk, hogy azok a könnyítések, amelyeket a kis vállalatok számára bevezettünk, érvényesek-e például a mezőgazdasági vállalatoknak, illetve egészségesek-e, hogy megkapják pénzüket. Pontosan meg kell vizsgálnunk, hogy eh, hogyan működik majd a korlátozott szerződéses szabadság. Új az európai belső piacon, hogy eh, ezeket a dolgokat kipróbáljuk, amelyeket mindenkit támogat, többé-kevésbé. Meg kell eh, vizsgálnunk a 8%-os késedelmi kamatot is. Az Európai Parlament inkább 9%-ot kért volna. Tehát pontosan figyelnünk kell arra, hogy a tagállamok ne próbálják meg felhigítani az irányelvet az átültetés során. Pozitív fényeket látok a horizonton. Hallottam, hogy Spanyolország már új nemzeti törvényt alkotott a saját mi modalitásaink alapján. Minden esetben a bizottságunk megfigyeli az irányelv átütelését, hatásvizsgálatokat tartunk, tehát tudni fogjuk, hogyha a ciklusnak vége van, mi is történik, a fizetéssel jobb lesz a fizetési morál, vagy nem. Mindenkinek köszönöm a belga elnökségnek is a részvételt. Lehet, hogy a belga elnökség most nem túl elég kapott szót, de tudjuk, hogy nagyon konstruktív módon és hatékonyan eh, folytatták a tárgyalásokat. Kisország azonban nagyon eh, jó, okos módszerekkel dolgozó ország. Köszönöm. Grazie, la discussion. Én köszönöm, és ezzel ennek a témának a vitája befejeződik. Holnap 12.30-kor szavazunk erről a kérdésről.